direkt weboldalon megtekinthetők lesznek ezek a szövegkéremek, és benne lesznek a most mai ülés jegyzőkönyvében is. A parlament ülés időszakának felfüggesztése után júliusban a tanács elnökével a házszabály megfelelő pontja szerint jogszabályokat írtunk, írtunk alá, szerdán egy további jogszabálytervezetet fogok aláírni, a vonatkozó jogszabályok címei megtalálhatóak a mai ülés jegyzőkönyvében. Ezzel a mostani hét